Anzip biztos úr kapja majd meg azt, hogy kérem várni egy pillanatot biztos úr, amíg lecsendesedik a terem. Köszönöm szépen. A biztos úrnak adom meg elsőként a szót, parancsoljon Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Bizottság ma nagy lépést tett afelé, hogy egy igazi európai digitális belső piac jöjjön létre. Két új kezdeményezés csomagot is benyújtottunk. Az első a határon átnyúló kereskedelmet, online kereskedelmet segíti elő, az akadályok lebontásával, a fogyasztók bizalmának növelésével, a diszkriminációnak kívánunk véget vetni. Az új digitális környezethez új szakpolitikai megközelítés dukál, úgy érezzük, hogy ehhez ért ezekre az új szabályokra szükség van. Mindkét csomag tükrözi azt a vállalást, amelyet az Európai Bizottság tett a digitális belső piaci stratégiájában, amelyet önöknek Strasbourgban pontosan egy évvel ezelőtt mutattam be. Mindkettőre szükség van ahhoz, hogy a digitális belső piac jól működjön az Európai Unió minden tagállamában. Kezdésképpen az elektronikus kereskedelmi csomaggal kezdeném. Az e-kereskedelmi szabályokat valóban pán-európaivá szeretnénk tenni, hogy a cégek és a fogyasztók számára is egyforma lehetőségeket kínáljon, belső piacok nélküli belső, belső határok nélküli belső piacá váljon ez. A határon átnyúló online kereskedelem az Európai Unióban nagyon lassan növekszik. Ennek változnia kell. A fogyasztók és a cégek is többet érdemelnek ennél. Nem szabad korlátozni, korlátozni őket a saját nemzeti piacukra. Miért kellene megkötni a kezüket, amikor az e, digitális korszakban az egész európai piac lehetőségeit kihasználhatnák? Három területtel foglalkozunk ebben a csomagban. Először is a, az indokolatlan diszkriminációt online és offline is e, meg kell szüntetni. Egy igazi belső piacon Senkit sem szabad hátrányosan megkülönböztetni nemzetiség, lakóhely vagy a székhely alap. Ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden cégnek minden uniós piacra szállítania kell. De, hogyha egy online boltba tévedne egy európai fogyasztó, akkor ezt mindegyiket ugyanúgy kell kezelni, mint hogyha ugyan, úgy egyformák lennének, függetlenül attól, melyik országban élnek. Nem követelhetjük meg a, a kereskedőktől, hogy határon túl kereskedjenek, de akik ezt teszik, azokra bizonyos szabályok vonatkoznak. Úgy érezzük, hogy a verseny nőne, az árak csökkennének, és a határon átnyúló csomagküldés, csomagszállítás is jóval hatékonyabbá válhat. Úgy érezzük, hogy a fogyasztók ezt érdemlik, hiszen több termék közül választhatnak, és valószínűleg olcsóban vásárolhatnak. A kereskedők számára pedig ez új ügyfélkört jelenthet, és a céges szolgáltatásokat nyújtók számára is új lehetőségek nyújnak majd. Nem akarjuk azt, hogy Európa szerte ugyanolyan áron kelljen mindenkinek mindent adnia. Nincs erről szó. Harmadsorban a fogyasztók és a KKV-k bizalma is nő majd úgy érezzük, hogy a tisztességtelen piaci eljárás visszaszorításával, illetve a fogyasztói jogoknak érvényt szerezve mindezt elérhetjük. A fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködését is szorosabbá tehetjük ezen intézkedésekkel. Azt kívánjuk célozni, hogy a legfontosabb akadályait lebontsuk a határon átnyúló elektronikus kereskedelemnek Európában. Tisztán elnök úr, tisztelt képviselők, az online platformok egy olyan új valóságot jelentenek, amelyet meg kell szoknunk, amelyhez alkalmazkodnunk kell. Rövid idő alatt teljesen átalakították minden napjainkat, azt, ahogy vásárolunk, ahogy utazunk, ahogy olvasunk, ahogy szórakozunk. Nagyon sok előnyt jelentenek a fogyasztók számára, a társadalom számára, az ipar számára, a cégek számára, különösen a KKV számára. A vezér elv és a legfőbb célkitűzés az, hogy létrehozzuk a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a kisebb cégek nagyobbra beválhassanak, hogy nőjenek. Ugyanakkor fontos, hogy egy nyílt, tisztességes környezetben történjen mindez. Egyenlő versenyszabályok, erről van szó. Minden piaci szereplő, hagyományos és online szolgáltató egyaránt hasonló szabályok szerint kell, hogy játszon, diszkriminációmentes elbánásban kell, hogy részesüljön. Az elemzéseink azt mutatták, hogy a platformok újító jellegűek és igenis pozitív hatással vannak a gazdaságra, és növelik a versenyképességet. Azt is láttuk a az elemzéseinkben, hogy az Európai Unió ha finanszírozás online pénzügyi ágazatban nagyon erős Európa, hogy csak egyet említsek a sok közül, de a jogbiztonság terén még van javítani való. Éppen ezért a nyilatkozatunkban is nagyon határozottan fogalmaztunk ez ügyben, nem lesz új platformokra vonatkozó horizontális szabályozás. A jelenlegi elektronikus kereskedelmi keretet és a felelősségi rendelkezéseket nem kívánjuk megváltoztatni. A platformok és minden internet szolgáltató és online közvetítő tiszteletben kell, hogy tartsa az uniós jogot és az alapvető jogokat. Felelősen kell eljárniuk a tartalom szolgáltatás tekintetében, és átláthatóvá kell tenniük a gazdasági üzleti tevékenységüket. Ezek a nagyon fontos alapelvek. Éppen ezért egy problémaorientált megközelítést alkalmazunk. Mit jelent ez? Azt, hogyha a platformokkal kapcsolatban problémák felülnek fel a szerzőjogok területén, akkor azt a szerzőjogokkal eh, vonatkozó szabályokkal próbáljuk megoldani. Ha távközlési problémák eh, merülnek fel, akkor a távközlési csomaggal orvosoljuk ezeket. Az első lépéseket megtettük a mai javaslatcsomagunkkal. Az audiovizuális eh, szolgáltatásokra vonatkozó irányelvünk pont ezt szolgálja, az online platformok font ra kiterjed ennek az új jogi eszköznek a hatája. Az említett alapelvek alkalmazandóak a műsorszolgáltatásra is, ahol az online platformok, illetve a video on demand platformok teljes tévénézési szórakozási szokásainkat. A szabályoknak változniuk kell, hiszen a környezet is megváltozott körülöttünk, és fontos, hogy az új szabályokat mindenki egyformán alkalmazza. Mivel eddig jól működött, ezért a származási ország elvét úgy érezzük, hogy nem kell megváltoztatni. A média szolgáltatóknak továbbra is a székely szerinti ország szabályaihoz kell tartaniuk magukat. Javaslatunk nagyobb rugalmasságot hoz a reklámozásban, reklámozási szabályokban, úgy érezzük, hogy ez új lehetőségeket nyújt majd, illetve jobban védi majd a fiatalkorúakat, illetve a, jobban szűri majd a tartalmat, nagyobb hatáskört ad a média szabályozó testületek kezébe. Az Európai Parlamenttel biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés ez ügyben megint, hogy együtt ezt a két javaslatcsomagot valódi jogszabályokká alakítsuk, hiszen a digitális belső piacot ki kell építenünk, ezt erre van szüksége Európának, egy olyan belső, digitális belső piacra, amely mindenkinek az érdekét egyaránt szolgálja. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig a politikai frakciók felszólalói következnek. Esőként a néppárt nevében András Schwab. Alelnök úr, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, először is Anzip alelnök úrnak mondom, köszönöm szépen a néppárt nevében egy csomagot. Úgy gondoljuk az Európai Bizottság, az Európai Néppárt szemszögéből vizsgálva legalábbis a legjobb lépéseket bátran megtette, amelyeket most meg kell tenni, és mindeközben körültekintő is volt azokon a területeken, ahol még további vizsgálódásra van szükség, hogy jó irányba haladjunk. A nagy és fontos pontok a geoblockinggal kapcsolatos javaslatban ragadhatóak meg, hiszen Európa, európai belső piacon a cégek az, első, az európai belső piacon egy új piaci rés nyitottak meg, ahol a fogyasztók javára szolgál. A, a Párizsi Disneyland az egyik legfontosabb példája ennek. Tehát vannak olyan pontos területek, ahol az európai belső piac egységességére van szükség ahhoz, hogy megfelelő hangsúlyokat tudjunk elhelyezni. Persze lehet kritikusan tárgyalni még egyik másik pontról, lehet javítani ezeken, sőt, egyesek azt mondják, egyes területeken többet elérhetünk volna, ám nyilvánvalóan az a cél, hogy minden európai vállalni tudja mindezt, és javát lássa a végén. Biztos hogy azt mondta, hogy a platformokra vonatkozóan egy horizontális szabályozásról beszélt, az ágazati vizsgálat a megfelelő lépés ez irányban, ugyanakkor nem azt jelenti ez, hogy ne tennénk semmit. Az informatika területen már a platform jogszabályalkotás témáját elkezdtük. Ő azt mondta, ott, ahol szükséges, látja, további ágazati specifikus lépéseket kell tenni. Milyen néppárti frakció szívesen követjük ezen az úton, mert úgy gondoljuk, hogy az EU szerte méltányos verseny az online platformok között Európában, de az Európán kívül együttműködők között is szükséges, garantálva azt, hogy az európai belső piac 500 millió fogyasztóval a, ennek teljes előnyét ki tudja aknázni, ehhez pedig majd további ö, lépésekre van szükség, amelyet a parlamenti eljárásban szívesen támogatunk majd tanácsainkkal. Per eh, il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Szocialista és Demokrata frakció eh, nevében Evelyn Gebhardt. Köszönöm szépen, elnök úr. Ansip úr, köszönöm, hogy e csomagot elénk tárta, olyan intézkedésekkel, amelyeket az Európai Bizottság bevezetni tervez. Régóta vártuk mindezt, ám végre itt van, és csak gratulálni tudunk hozzá. A parlament már 2011 óta dolgozik rajta, hogy végre lábra álljon ez a dolog. Az analóg világban teljesen elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy vásárló az egyik boltból egy, elküldik a boltból azért, mert másik államban él, és Mind, mindeközben az interneten ez pontosan ez történik meg. Hát ez a geoblocking jelensége, ezt kell megakadályoznunk, mert nem csak diszkriminációt jelent, attól függ, hogy ki melyik állampolgára, vagy milyen hitelkártyája van. Ez elfogadhatatlan egy belső piacon, olyan belső piacon, ahol az emberek aggályekkel, hogy a középpontban álljanak a jogszabályalkotás szempontjából beszélt arról, hogy semmiképp sem szeretne horizontális módszertanat alkalmazni a platformokkal kapcsolatban, és üdvözlöm ezt a meglátását. Különösen januári jelentésünkben mondtuk ki a parlament részéről, hogy ez hibás út volna. Hiszen a platformok olyannyira különböző szerkezetűek és felépítésűek, hogy nem lehet egy mindenkire szabott egységes megoldást kínálni, hanem a specifikus problémákra sajátságos válaszokat kell adni, akár ágazati lebontásban, ha szükséges. Mint mondottam, szerintem ez a jó módszertan, ez, ez szerint lehet haladni. Amivel foglalkozni kell még persze, és ez a csomag a fogyasztók szempontjából meg kell jelenítse ezt, az, hogy átláthatóbb legyen a rendszer az internetes vásárlás során ugyanakkor ne terhelje túl a fogyasztót átlátható információ tömeggel, vagy elrejtett díjakkal, vagy azzal, hogy mondjuk a, a, a internetes vásárlási lépések végén mondja azt a rendszer, hogy ó, bocsánat, mégsem tudjuk elküldeni az árut az ön, az ön országába, mert túl magas a, a postaköltség például. És ez a másik téma, ami rendkívül fontosságú, a csomagszállítás olyat émboló megszervezése Európában, hogy valóságosan európai szinten tudjon működni az online piac. Köszönöm a konzervatív és reformisták frakciója neveben eh, Henkel kollega. Biztos úr. Egész életemet ebben az ágazatban töltöttem, és mindig feltűnt az, hogy Európa ebben az ágazatban lépésről lépésre lemarad a világ többi részéről az európai komputergyártó, Siemens Németországban, a Bull Franciaországban, Olivetti Olaszországban, az ICL Nagy-Britanniában ugyan működik, de a zenét már Amerikában, sőt Ázsiában írják, amire táncolunk. És továbbra sincs digitális belső piacunk, holott ez volna a legfontosabb projektje ennek a bizottságnak, és bár frakciónk mindig azt a véleményt vallja, hogy sok tekintetben túl sok Európától szenvedünk, ám ezen a területen bizony ezzel szemben több Európára van a szükség, ezért támogatjuk az ön és Ötinger kollégája munkáját ez irányban. Most pedig az ALDE nevében Csarancolva képviselője szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a biztosnak, alelnöknek is, hogy eljött a mai napon ide a házhoz és köszönjük azokat a javaslatokat is, amelyek az új kommunikációkkal, illetve jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban jelentek meg. Nagyon jól végzi munkáját, folytassák csak így tovább, és kérem, hogy a többi európai intézményt is ösztönözzék arra, hogy tegyünk valamit a digitális belső piac megvalósítása érdekében. Jó jelnek tekinthető, hogy a bizottság komolyan gondolja azt, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a digitális forradalomban, de ugyanakkor nem gondolom, hogy minden javaslatunk annyira jól működne. A legtöbb egyébként igen, de mégsem az összes. Éppen ezért én azt szeretném kérni, hogy minél hamarabb egészítsék ki ezeket a javaslatokat. És emellett pedig látjuk azt is, hogy vannak túlzások, túlkapások, főként az ellenőrzések tekintetében. Éppen ezért az ALDE egy kiegyensúlyozott szöveg mellett fog kardoskodni, de várjuk az önök segítségét is ebben. Nem kell leblokkolni a munkahelyteremtést, és nem szabad, hogy a geoblokkolást nem szabad hagyni, és nem szabad a diszkriminációt sem megengedni. A belső piac bizalmon kell, hogy alapuljon, alapuljon és a fogyasztók és a cégek is egymásban kell, hogy bízzanak. Ez nagyon fontos, de ehhez egy sokkal megbíz, tehát egy jobb kommunikációt várunk a platformokkal kapcsolatban, ugyanis a definíció ezzel kapcsolatban túlságosan széles körül, az egész internet gyakorlatilag belefér, és nem szabad túl szabályozni sem, ezt meg kell akadályozni. Köszönöm. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria. Most pedig a GUE nevében Denis de Jongé a szó. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság meg szeretné, harmonizálni szeretné az összes piaci szegmest. Nem gondolom, hogy ez logika nélküli dolog lenne, de ugyanakkor azt is jelentheti, hogy a KKV-k és a fogyasztók számára konkrét problémák lesznek. Adok ezzel kapcsolatban mindjárt két példát. Az Európai Bizottság is elismeri azt, hogy a KKV-k számára nagyon nehéz az, hogy látványossá váljanak a Google-ön, vagy például az árösszehasonlító nagy szájtokon, egész egyszerűen azért, mert a nagyobb cégek jobban meg tudják fizetni ezeket a platformokat. Ennek az a következménye, hogy a fogyasztók nem látják a teljes palettát a kínálati oldalon. Az Európai Bizottság hat hónapon keresztül vizsgálja ezt a helyzetet, és majd azt gondolja, hogy megoldja magának a helyzetet ez a piaci szegmens. De minden egyes napon elveszítünk valamit, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy új kezdeményezést várnék. Aztán lenne egy másik példám is, gyakorlati jellegű példám, a koncertjegyek elképesztő árakon kelnek el. Fontos, hogy minden európai fogyasztó számára ugyanaz az áron kínáljuk ugyanazt a terméket, mint például a koncertjegyek problémája, amelyre felhívom a figyelmet. Ám különböző áron kívánják, kínálják ugyanazokat a jegyeket, és a szervezet oldalán amikor el, sokszor elfogynak már a jegyek, az interneten mások helyeken pedig meg lehet venni más áron ugyanezeket a jegyeket. Ez egy konkrét probléma, amivel bemutatnám, hogy mennyire rosszul működik a rendszer. Most pedig a zöldek nevében Giulia Reda. Köszönöm. A geoblokkolással kapcsolatos javaslat nagyon jó is lehetett volna, egy kicsi ambiciózusabbak lettünk volna. A geoblokkolás tiltására vonatkozó tiszta, világos szabályokat fogadhattunk volna el, de sajnálatos módon ezek mellett a probléma gyökerét nem sikerült megragadnunk. Amikor megkérdezzük a fogyasztókat, mit gondolnak a geoblokkolásra, az első dolog, uh, a, a, this video is not available in your country, tehát nem uh, a videón nem nézhető meg az ön országában, pedig hát pont a videókat kivettük a hatája alól. Más szerzői jogvédett tartalmakat sem vettünk be hatája elé. Persze mondhatjuk, hogy majd a szerzői jogi csomagban oldjuk meg ezt a problémát, de hát főként a videók és szerzői jogáltal védett geoblokkolás nagyon sokszor egyáltalán nem a szerzőjogok miatt kerül blokkolásra. Ezért úgy érzem, hogy a nem szerzői jogok miatt geoblokkolt videók ügyét a, a geoblocking ellenes javaslatban kell megoldani, nem a szerzőjogiban. Persze nagyon gyakran úgy érzik a szolgáltatók, hogy ha felosztják a piacot, akkor több pénzt tudnak keresni. Ezért a bizottságnak és a parlamentnek nagyon óvatosnak kell lenni, oda kell figyelni arra, hogy a szabályozási kiskapukat ne hagyjunk, hiszen így soha nem tudjuk megoldani egy geoblocking problémáját. Most még az ELNF nevében Barbara Kappel kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ansip eh, biztos úr egy évvel ezelőtt bemutatta a belső, belső piaci stratégiát, amely többek között a jobb online hozzáférést irányozta elő a fogyasztók számára, és a határon átnyúló elektronikus kereskedelem számára jobb szabályt kínál. 11,7 milliárd eurót lehetett volna megtakarítani évente azzal, hogyha javítanák az online kereskedelmet, mondotta akkor, és a határon átnyúló csomagszállítási forgalom magas ára és hatékonytalan megszervezése is kihívás, ezt is le akartok képzelni. A harmadik pont pedig a geoblocking volt. Itt is meg kell találni az egyensúlyt a fogyasztó érdekei és a vállalat érdekei között. Utolsó pont a digitális tartalmak jobb védelme. A most bemutatott, ma bemutatott csomag bizonyal javítja a fogyasztóvédelem kérdéseit, jobban lehet megszervezni az online vásárlást, és a kereskedőnek szállítania kell, ám egészében a részt azt kell mondani, hogy javul a helyzet ugyanakkor a csaló oldalakat le kell venni a hálózatról, ez biztosítani kell, és a nemzeti költségvetések biztosan hálásak vannak, hogyha 20%-os kvótát meghatároznak az adóvizelés tartalmak tekintetében az európai ö, gyártású ö, filmek esetében. Ez a kulturális költségvetés nagyban segíteni Európában. La parola onorevole Karincs. Karincs képviselő. Köszönöm szépen. Gyermekkoromban, a, ha körbenézek, akkoriban azt jelentette, a vásárlás, hogy bement az ember egy üzletbe, oda tette a pénzt az asztalra, megkapta a kezébe az árut, majd hazament és kibontotta. Hát korábban mindannyi így eszközöltük a vásárlásokat. Azóta persze nagyot fordult a világ, sok minden változott, kivált kép a technológiai számítástechnikai fejlődés révén. Ma már úgy fest a dolog, hogy nem kell fizikailag megjelennünk egy boltban és átvenni az árut, hanem lelünk a számítógépünk elő, bárhol is vagyunk, vagy akár a tabletünkkel, vagy a telefonunkkal akár, és az interneten vásárolunk termékeket, vagy szolgáltatásokat. A gond itt abból adódik, hogy a dolognak abban az aspektusából, hogy a, az árucikkek már nem a közelünkben vannak, hanem egy távolabbi földrajzi helyről, valahonnan, Európából szállítják ezeket. Úgy tűnik, hogy a technológia ugyan megkönnyítette az ügymenetet, és kevesebb gondoljár jár a vásárlás, ám mm, mégis úgy látjuk, hogy diszkriminálnak a fogyasztók között a jelenlegi szabályozással és gyakorlattal, attól függően, melyik államban vásárol az illető, vagy milyen hitelkártyával, más és más szabályok érvényesek rá, más árakon vásárolhatja ugyanazt a terméket, vagy akár nem is vásárolhatja. Tehát ezekkel a problémákkal foglalkoznak el. A geoblocking ennek a legfontosabb és legkézzelfoghatóbb megjelenítés formája. A digitális piacot úgy kell felépíteni és leszabályozni, hogy pontosan úgy működjen, mint amikor bementünk egy üzletbe és megvettük az árut, majd hazavittük. Köszönöm szépen, most pedig uh, Patricia Tolja következik. Köszönöm. Ma a növekedés két alapvető dolgon alapszik, a kommunikáció és az energia. Amennyiben a fenntarthatóságot kívánjuk megközelíteni, és a globális dimenzióban hiszünk, akkor nagyon örülünk a digitális közös vagy egységes piacra vonatkozó összes szabályozásnak, éppen azért, mert ez az az új szabályrendszer, azok az új jogok, amelyek a világban ma szükségesek egy akadálymentes belső piac biztos, hogy nagyobb lehetőségeket rejt magában, és előrelépést is jelent annak érdekében, hogy az állampolgárok, cégek, fogyasztók, mindenki magával hoz, vihesse az Európai Unión belül a különböző jogait, digitális jogokat, és az értékeket is. Tehát végre akadálymentesen közlekedhetnek majd. Ma a KKV-k nagyon félnek a változástól, itt a kereskedelmi cégekre és a gyártó cégekre is gondolok, őket segítenünk kell, hogy ezt a lépést meg tudják tenni, a kockázatokat fel tudják mérni. Az Európai Parlament sokat tesz ennek érdekében, pozitív értelemben kell tehát hatással lennünk erre a folyamatra. Egy világos és rugalmas rendszerre van szükség a gazdasági és termelési, de a privát szférához való jogra is oda kell figyelni, és normális árakat kell biztosítani az új jogoknak, a kollektív és privát jog, személyes szférához való jogokat is figyelembe kell vennie. Nem szabad elfelejtenünk az ipar vél, az ipart sem, a digitális piac egy új jelenség. Jelenleg gyakorlatilag az az újdonság, hogy a szolgáltatások és a termékek az új üzletmodellekben, az új ipari viszonyulásokban összekeverednek. Nagyon fontos ez az infrastruktúra, ugyanis infrastruktúrák nélkül nem lehet nyitni a szélessávú internet felé, és most itt arra gondolok, hogy van egy jogszabályjavaslat, amely a sávszélességek újraosztására vonatkozik, ez ugyanis a telekommunikációra vonatkozik, de nem minden infrastruktúra és elektronika, ott van az emberi oldal is, tehát a képzés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van önhöz egy kékkártyás kérdés. Elfogadja? Csambovszki új úr. Kedves Tolja asszony, ön beszélt az iparról és a fogyasztókról. Nem gondolja azt, hogy ez a bizottság szerepére vezet vissza? Fontos az, hogy a cégek és a fogyasztók között közötti egyensúlyt megteremtsük, anélkül, hogy bármelyik oldalt túlságosan megterhelnénk. Tolja asszony. Igen, én pont erről beszéltem, hogy ezek olyan javaslatok, amelyek összefüggenek, mert úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság ilyen értelemben is dolgozik. Itt van a digitális belső piac, ugyanakkor ott van a 4.0-as javaslat, és mindenféle más olyan javaslat, amely a digitális technológiák megtámogatását célozza, és így tovább. Mindezeket természetesen egymással kiegészítő értelemben kell kezelni, hiszen a kereskedelem, a digitális piacok és az energia, a fenntarthatóság mind-mind összefüggő kérdések. Köszönöm szépen, Tojá asszony, most pedig Ford képviselője szó. Köszönöm, biztos úr, együtt kell dolgoznunk ezen az ügyön, annak érdekében, hogy a belső piac készen álljon a digitális korszakra. Ugyanakkor fontos, hogy ne nehezítsük a digitális gazdaság dolgát felesleges akadályokkal. A geoblokkolás ügyében egész egyszerűen nem lehet a hagyományos, a hagyományos piacon senki sem arra kényszeríteni, hogy 28 országban nyisson boltot, ugyanakkor főként a kisebb cégek esetében erre készülünk, hogy 28 egy online módot mind a 28 tagállamban elérhetővé tegyünk, akkor inkább nem is nyitnak majd online boltot sokan. A platformok nőnek azért, mert a fogyasztóknak, fogyasztók szeretik a platformok. Több platform nagyobb versenyt jelent, hogyha a közvetítői felelősségen szabályon változtatunk, ez főként a startup cégek, a kezdő beindulóban lévő cégek dolgát nagyon megnehezíthetik. Az új média szolgáltatások sok színűsége nagyon fontos, épp az a lényeg, hogy ez más, mint a hagyományos média szolgáltatóké. A kettő között különbséget is kell tennünk éppen ezért. Honorable Callas. Callas asszony következik, parancsoljon. Uh, Thomas Edison uh, said that uh, there's a way to... Thomas Edison mondta, hogy ha van módja annak, hogy valamit jobban csinálunk, azt meg kell találni. Azt hiszem, hogy a digitális innovációra is ez igaz. Jobban új módszerekkel kell megoldani a problémákat a szolgáltatásokhoz, termékekhez való hozzáférés terén, a környezet és a mobilitás terén egyaránt. A digitális belső piaci stratégia célja pontosan az, hogy megszüntessük ezeket az akadályokat, azokat az akadályokat, amelyeket az elavult jogszabályok vagy gyakorlat okoz. A vonatkozó jogszabályok modernizációja elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa újító szereplője legyen a digitális piacnak. A geoblokkolás ügyében úgy érzem, hogy tehát a földrajzi alapú szolgáltatás tiltás tekintetében újító jellegű megközelítésre van szükség. Az áfa szabályoktól, a szerzői jogokig, az, a, a, a, amíg lehetőség van a geoblokkolásra, addig a, a cégek élni fognak ezzel. Mi a célja mindennek? Az, hogy minél több cég online uh, áruljon, nem szabad őket elriasztani, tehát erre is oda kell figyelnünk. A másik, a szállítással kapcsolatban én egész egyszerűen nem hiszek annak az évrendszernek, hogy őket ki kell venni ezen javaslat hatája alól. Nagyon gyakran minden európai használ ezeket a websájtokat, akik vagy geoblockást használnak, vagy a lakhely alapján hátrányosan megkülönböztetnek fogyasztókat. Tehát nagyon sokat tennivalónk, az egységes belső piaci stratégia az akadálymentesítésről szól, ezért folytatnunk kell még ezt a munkát. Köszönöm. Most pedig López Bermejo képviselője szó. Köszönöm szépen. Arra szeretném emlékeztetni az Európai Bizottságot, hogy az európai emberek nagy része munkavállaló, még azelőtt, hogy fogyasztóként tekinthetnénk rájuk hogyha nincsen megfelelő fizetésük, akkor nem tudnak fogyasztani sem. Hogyha állandóan csak a piacról beszélünk, mint egy ilyen állandóságról, és ezt az új szektort veszük figyelembe, akkor ezzel a digitális piacból származó pozitív hatásokat is semlegesítjük, sőt, inkább a negatívba fordul mindez át. Gondolok például a csomagszállításra, ez például ahhoz vezet, hogy a rendes postai szolgáltatások megszűnnek. A jelenlegi jogszabályok alapján nagyon sokat, nagyon sokat kockáztatunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha a digitális platformokat továbbra is úgy tekintjük, mint hogyha új szolgáltatásokat nyújtanának. Nos, ez nem mindig így van, mert sokszor hagyományos szolgáltatásokat nyújtanak, csak egész egyszerűen másként. Egy sofőr ugyanúgy kell, ugyanolyan védelmet kell, hogy élvezzen, akár az Ubernek dolgozik, akár egy hagyományos taxiban. A digitális szolgáltatások ugyanolyan jogi normatíváknak kell, hogy megfeleljenek, mint más szektorok. Ez az a javaslat, amit mi várunk a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Remon képviselője szó. Köszönöm a témával szélesebb összefüggésben kell foglalkozni. Helyén való, hogy van egy stratégiánk a digitális belső piacra, ám megfelelő digitális társadalomra is szükség lenne, és ez kicsit hiányzik ebből a javaslatból szerintem. Újság, újságíró hallgatókkal beszélgettem nemrégiben, és az Európai Parlamentben is úgy érzem a legnagyobb probléma az, hogy hiányzik az európai nyilvánosság. Holott az európai demokrációban szükség van egy igazi európai társadalomra. Ha megnézzük azt a javaslatot, amely a geoblockingot a játékokra lebontaná, de a videókra nem, hát akkor eh, láthatóvá válik, hogy ez társadalompolitikai vagy demokrácia politikai szempontból nem sokat teszünk. Hiszen aki saját híreket akar csinálni, az európai nyilvánosság elé tárni azt, eh, a videó sokkal fontosabb, mint a játékok, a piac éppen ez kéne a társadalompolitikai projektet elmélyítve, egy európai társadalmat létrehozva segíteni. A bizottság anyagában ezt nem látom. Ötinger úr csak a digitális gazdaság biztosa, ő meg a digitális gazdaság és társadalom biztosa. Szerintem az utóbbi inkább meg kéne lenjen, többet kéne tennünk. Annak érdekében, hogy az 500 millió európai ne csak fogyasztó kerüljön, legyen figyelembe véve, hanem választók, polgárok az európai demokrácia aktív részeseiként kell, hogy szerepeljenek, ez is meg kell jelenni ebben a csomagban. Ez a grupa. Honorable Raymond, c'è un Raymond úr, kékkártyás kérdésre válaszol? Jakonszári képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégák által elmondottakat. A kysymystä käsittelemään, ei pelkästään teknisesti, niin kuin tähän saakka on. Ja haluaisin kysyä teitä... Että... Nos, a kérdésem tehát a következő. Elgondolkozott azon, hogy elgondolkozott -e ön azon, hogy a versenyt hogyan lehetne növelni, én aggódom amiatt, hogy erről nem beszélünk eleget. Regola risposta. Parancsoljon, válaszadásra adom meg a szót. Két? Két az? Működik? Megy a mikrofon? Köszönöm. Tehát nehéz erre fél percben várás válaszolni, ám igyekszem rámutatni, hogy a geoblockingban viszonylag széles nyilvánosság elé, előtt meg kéne nyitni a geoblocking mentes piacot, és nem csak a profit szempontjából, nem csak gazdasági szempontból vizsgálva a kérdést. Már a hálózati neutralitás semlegesség vitája során is felmerült. Politikailag különböző nézetet vallunk, hogyha a maximálisan rentábilis üzleti projektet támogatjuk, vagy az állampolgárok határon átnyúló kommunikációját. A parlament mind a kettőt meg kell nincse, és meg kell találjuk a megoldást ahhoz, hogy több kommunikáció, szabadabb kommunikáció nyíljon meg az állampolgáraink Európa szerte. Pauser. Schaffhauser úr, biztos úr, megint piacnyitásról beszél. Ön egy mindenféle korlátok nélküli nyitásról, ami megint csak külföldi dominancia alá helyezi Európát. Önnek nincsen még európai szinten sem semmiféle szuverenitási terve az idegen külső behatásokkal szemben, amelyeknek a célja a dominancia. A Google, az Apple, az Amazon, a Facebook, dolgozzunk csak együtt nyugodtan az amerikai titkosszolgálatokkal is. Mi még az Alcatel 1980-ban nagyon is vezető szerepben voltunk. Egy európai monopól helyzetet önök betiltottak, ma az Alcatel már nem létezik, a Siemens szintén kínai és amerikai kézbe került, mert egész egyszerűen nem, nem tudták védeni az európai piacokat, úgy, ahogyan nemzeti szinten azt korábban meg tudtuk tenni, még az európai szabályok előtt. Oroszország és Kína szuverenitási politikát folytatott ebben az ügyben, Európa viszont nem. Ön ma egy európai cloudot javasol, de hogy fog ez a felhő működni? Ez egyáltalán az európai emberekre fog vonatkozni? Európai területen lesz? Az önök liberális hozzáállása miatt a legrosszabbtól tartok. Önök inkább Európát ki akarják szolgáltatni a külföldi cégeknek. Az igazi digitális piac megint csak egyfajta mentes javaslat. Európát inkább védeni kellene, úgy, ahogyan Kína és Oroszország is megtették azért, hogy a, tudják védeni a saját függetlenségüket. Ne adjuk ki magunkat a külső hatalmaknak. Az Európai Bizottságnak semmiféle ambíciója nincsen, nem ismeri a határokat, nem ismeri a szuverenitást, és a konkurencia nevében, a nyitás nevében tönkreteszi azokat az államokat és állami rendelkezéseket, amelyek korábban ezt biztosították volna. Franciaországra és Németországra gondolok, Európát máshogy kellene, más intézményekkel kellene végre vezetni. Schaffhauser, yeah. Schaffhauser úr, elfogadja a kék kártyás kérdést? Hökmárk úr? Hallottam az ön felszólalását az orosz protekcionizmussal kapcsolatban, az orosz gazdaságra vonatkozva. Nos, hát e közben azért az orosz gazdaság egyre inkább csökkenő tendenciát mutat, mert nem, nincsen jogállomiság, és nincsenek meg a versenyfeltételek hogyan látja ön Oroszországban a jóléti szolgáltatások előmozdítását, amely ezek szerint ön számára modellértékű? Tessék, akkor most itt a helyzet, mondja meg, hogy mit, hogyan látja ezt ön, az a, az a szemétpiac tetszik önnek, ami Oroszországban van? Ez az a nagy prosperitás, amiről ön beszél? Minden évben növekedik a bűnözési statisztika, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egész szerintem botrányos és szégyenteljes, amit ön mondott. Kedves kolléga, ön a karikaturizálásban minden bizonyal előjár. Mit is mondtam? Én azt mondtam, hogy például Kína képes volt arra, hogy az Egyesült Államokféle dominanciát az ilyenfajta technológiák terén visszaszorítsa. Ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy Oroszország példaértékű lenne számunkra, de szuverén ország, akinek van szuverenitási stratégiája, és fontos volt számára az, hogy ezen a technológiai területen, amely egyébként alapvető fontosságú, a jelenlegi ipar és a szuverenitásunk megszervezése szempontjából. Én azt sajnálom, hogy Európának nincsenek ilyen ambíciói a szuverenitás terén. Eh, a, a proposito vorrei comunicarvi ezzel kapcsolatban szeretném bejelenteni, hogy egy jó hírrel tudok szolgálni. Nadia